hatásra a legkülső régiókban Úrike Rodaszt asszony jelentése. Ügyrendi kérdés? Nincs ügyrendi kérdés. Ó, még a spontán hozzászólások lettek volna majd. Jó. Akkor jegyeztük, hogy a kolléga egy spontán hozzászólást kért. Egyelőre Úrike Rodusznak adom meg a szót. Hölgyeim és uraim, elnök úr, köszönöm szépen. Egy saját kezdeményezésű jelentéssel az Európai Parlament szeretne egy kérdést megfogalmazni, vagy egy régiót a figyelem középpontjába állítani. Azt hiszem, hogy a halászati flották irányításával kapcsolatban ezt a célt elértük. Ez a jelentés jobb adatprogramokat próbál ki alakítani, főleg ami a halászatot illeti az illegális be nem jelentett halászat visszaszorítása érdekében. Az jelentés azt kéri, hogy aktív intézkedések szülessenek, a szomszédos országokkal tárgyalásokat kezdeményezzenek olyan esetekben, ahol még nem létezik halászati partnerségi megállapodás. Ezen megállapodások egyébként a legkülső régiók sajátosságait kell, hogy tiszteletben tartsák, figyelembe vegyék, és a munkahelyek teremtése során előtérbe kívánják helyezni a helyi lakosokat. A bizottság egy pénzügyi eszközt szeretne a pozáj mellett a legkülső régiókban. Szeretném ezt megvizsgálni, és azt is javasoljuk, hogy a támogatások intenzitását az új motorok üzembe helyezése során alkalmazzuk. Szeretném megjegyezni, hogy az e MFF már kompenzációt nyújt az ilyen plusz kiadásokért, és az előző alaphoz képest ezt több forrással ruháztuk fel a támogatások intenzitása más intézkedések céljából 35%-kal növekedett. A tagállamok, illetve a legkülső régiók tőlük azt várjuk el, hogy a de minimis szabályokat a lehető legjobban használják ki. A szinergia hatásokat a különböző európai strukturális és beruházási alapok között is jobban ki kell használni. A jelentés tehát számos javaslatot fogalmaz meg, amelyek által jobban ki lehet használni a halászat nyújtotta lehetőségeket a legkülső régiókban. Egyes javaslatok azt is sugalják, hogy mentességet lehessen bevezetni a legkülső régiók számára. ezek kiegészítésként értendők a már létező intézkedések mellett. Szeretnék most kitérni az egyetlen módosító indítványra, amely a az új hajók építésén szempontjából a közforrásokat kívánja bevonni. Az előző módosítót, a módosi, ennek a módosítónak az elődjét elvetették, a plenárison benyújtott módosító azt tartalmazza, hogy a közös halászati politika kapacitási korlátjait be kell tartani, és egy új hajó építése csak egy régi hajó cserélése esetén lehetséges. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor azt is megállapítom, hogy az új hajó, a régi hajó újja való lecserélése már most is lehetséges. A módosító szerzői a szerződés 349-es cikkére hivatkoznak. Valóban a 349-es cikk lehetővé teszi hogy különböző intézkedéseket foganatosítsunk a legkülső régiókban. Ezek, ezek konkrét intézkedések, de ezeket úgy kell kialakítani, hogy egy közös politika koherenciáját és integritását ne ássák alá. A közös halászati politika, valamint az európai tengeri és halászati alap nem teszi lehetővé az új hajók építésének közfinanszírozását, az MFF 11-es cikke is erről rendelkezik. A halászhajók a módosító értelmében környezetbarátabbak kell, hogy legyenek. Erre vonatkozóan már most is vannak támogatások, például elég, ha megnézzük a 32-es cikket. A közfinanszírozásból való támogatás számomra nem tűnik koherensnek a jelenlegi kezdeményezéssel, hiszen a VTO is tiltja a szubvencionálást a halászati ágazatban, ezért nem fogok szavazni erre a módosító indítványra, mert ez ellenzi a közös halászati politikát és megnyitja Pandora szerencéjét is. További szubvenciót is kérnek majd más térségekben, és joggal más halászati térségekben is szeretnének majd alkalmazni forrásokat a halászat érte, érdekében. Köszönöm szépen. Öttinger úr, öné a szó. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A bizottság nevében Roduszt képviselőnek, az előadónak és kollégáinak is ezt a rendkívül szakavatott jelentés elkészítésért szeretnék köszönetet mondani. Jó magam ugyan nem vagyok szakember, de elolvastam ezt a jelentést, és sok mindent tanultam belőle. Kiegyensúlyozott a jelentés, felvázolja a halászati ágazat nehézségeit a legkülső régiókban, nagyon jól szemlélteti ezeket, és konkrét intézkedéseket is javasol, amelyek alapján orvosolni lehet ezeket a problémákat, és stabilizálni lehet ezt az ágazatot. Elfogadjuk, és bizottságként mi is konkrétan dolgozunk annak érdekében, hogy a legkülső régiókban való sajátosságokat figyelembe véve hozzunk intézkedéseket, és a közös halászati politika kiigazításával, valamint a pénzügyi eszközünkkel, az Európai Tengeri és Halászati Alappal már fontos és a jövőben működőképes lépéseket vezettünk már be. A következő költségvetésben, és ennél még inkább a következő programozási időszakban ezeket az intézkedéseket az ön által megfogalmazott javaslatok fényében megkíséreljük majd javítani. Az intézkedések feltételek, illetve foglalkoznak a karbantartás feltételeivel, egyfajta tanácsot is javasolnak a kis üzemi flottákra nézve. A pénzügyi támogatások intenzitására térnek ki, valamint a plusz költségekre, hogy csak néhány példát említsek. Ezekhez jön még az, hogy a nemzeti és regionális hatóságok munkáját is nyomon kell követnünk, és ajánlásokat kell megfogalmaznunk. Ez egy közösségi feladat európai szinten. Ehhez kapcsolódik ugyanakkor a nemzeti hatóságok, valamint a regionális hatóságok által végzett munka is. Példa, amely szemlélteti, hogy milyen fontos a regionális és nemzeti hatóságok munkája, a következő. A bizottság által javasolt új keret a tudományos adatokkal kapcsolatban iránymutatásokat tartalmaz a legkülső régiók számára. Ugyanakkor ezeknek a végrehajtása a tagállamok, valamint a kutató intézetek kezében van, és részben a vállalkozások hatáskörébe is tartozik, akik a halászati ágazatban dolgoznak. Tehát összességében véve ez a jelentés szerintem egy jó kiinduló pont. Nagyon szívesen átvesszük, foglalkozunk vele a bizottságon belül, és kollégáim készen állnak arra, hogy elmélyítsék önnel, tisztelt képviselőasszony, a párbeszédet önnel és a kollégáival is. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a Regionális Fejlesztési Szakbizottság nevében Omárje úr. A túlhalászásért ki a felelős? 0,16%-át tehát 0,16%-át halászák 2500 tonnából 1 millió 500 ezer vizekhez képest, a nemzetközi és a, az európai vizekhez képest. Ez itt az igazságtalanság, és ezt szeretné a módosítónk megjavítani. Hiszen tudjuk, hogy nagyon fontos a fenntarthatóság elveinek a tiszteletben tartása. A Regi Bizottság ugyanezt a javaslatot tettek. Kedves kollégák, holnap Eh, a hazug kampányoktól távol eh, a eh, legkülsőbb régiókat támogassuk azért, hogy ezeknek a távoli régióknak a fejlődésében részt vehessenek. Köszönöm szépen. A következő hozzászerő Montero de Aguar úr. Asszony, elnézést. Köszönöm szépen. Ma megint csak azt hangsúlyozzuk, hogy a kék gazdaság, a tengeri kérdések milyen fontosak, és konkrétan hangsúlyozzuk a halászat fontosságát a legkülső régiók fejlődése szempontjából. Egyértelműen mindenki szerepvállalására szükség van, a regionális, helyi, nemzeti, európai politikus, politikai szintek együttműködésére. Egy európai finanszírozási eszközre van szükség a halászat céljából ahogyan ez a mezőgazdaságban is létezik. Egy szolidárisabb unióra van szükség, egy szociálisabb unióra, egy olyan unióra, amely a tagállamokat tiszteletben tartja. Nem szabad kudarcot vallanunk a halászokkal szemben, ők is európai állampolgárok. Támogatnunk kell a halászflották modernizálását a legkülső régiókban. Ez nem veszélyezteti a közös halászati politikát, hiszen itt olyan hajókról van szó, amelyek sajátos jellegűek, és a modernizálásukkal a tengeren végzett munkát biztosítjuk, és a tengeri ökoszisztémák védelmét. Ennek a jóváhagyásával az összes politikai párt részéről nem, fogjuk, nem fogunk csalódást okozni azon állampolgároknak, akiknek az érdekeit itt védjük. Köszönöm. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták nevében Szereo Szantos úr. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Ulrike Róduszt erőadó állás erőfeszítéseért. A legkülső régiók, sajátos régiók, éppen ezért egy külön cikk vonatkozik rájuk az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, ezen jogi kontextusra építve ez a saját kezdeményezésű jelentés, amelyről ma beszélünk, joggal kéri egy pénzügyi eszköz létrehozását, amely differenciáltan kezeli ezeket a térségeket azért, hogy állami támogatást lehessen nyújtani a flotta modernizálására, holnap szavazunk egy módosítóról, Fontos, hogy ezen térségekben a halászok támogatást kapjanak, ez nem sérti a közös halászati politika érdekeit, itt pusztán arról van szó, hogy az Európai Bizottság egy ajánlását kell módosítani a modern, modernizálás érdekében kell nyújtani ezen támogatásokat. Ez egy ajánlás, egy olyan ajánlás, amelyet egyébként még az Európai Parlament és a Tanács sem hagyott jóvá. Köszönöm. Bardzo dziękuję, pan. Köszönöm szépen. A konzervatív frakció nevében Tomásics asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A legkülsőbb régiók eh, minden európai szakpolitikában különleges figyelmet érdemelnek. Ugyanis elszigeteltőség miatt kevésbé kedvező helyzetben vannak, mint a többiek. Szeretnék a szegetek problémájára eh, rátérni, különösen olyan tagállamok esetében, mint Horvátország. E, ugyanis ezen szigetek e, helyzete nem nagyban különbözik a legkülsőbb régiókban élőkétől. A földközi tengeri e, rendelkezéseknek lehetővé kellene tenni, hogy a saját megélhetésük érdekében halászhassanak. A bizottságot bizottságnak erre figyelnie kellene munkájában. Köszönöm szépen. Alda Bilba Barandika képviselő, köszönöm elnök úr, ez a jelentés a legkülső régiókban a halászflottákról most egy kitűnő lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a szavakról átlépjünk a tettek mezejére, és következetességet, empátiát, megértést kérjünk azon szervezetektől, akik tévesen a halászati tevékenységet mindig a tengeri ökoszisztémák elleni támadással azonosítják. Úgy gondolom, hogy akik leginkább érdekeltek a halászati munka fenntarthatóságában, azok maguk a halászok, és erről magam is meggyőződtem a Kanári-szigeteken, amikor meghallgattam a halászokat Éppen ezért támogatni fogom minden fenntartás nélkül azt a jogukat, hogy európai támogatással rendelkezzenek a halászflotta megújításához, hiszen itt a munkakörülményekről, a biztonságról van szó, jobb és több munkahelyre van szükség energetikai szempontból hatékonyabb hajókra van szükség, amelyek kevésbé szennyezőek, modernebbek, így mindenképpen jobban tudjuk ezt a halászati tevékenységet is ellenőrizni. Nem a halászati kapacitást akarjuk növelni, nem akarjuk a veszélyeztetni ezt a tevékenységet. És szeretnék mindenkit arra ösztönözni, hogy kérjünk egy kimerítő jelentést, egy tanulmányt, amely megvizsgálja ezt a térséget. Egy olyan területről van szó, ahol a turizmus is egyre jelentősebb, több információra van szükségük az ágazatban dolgozóknak, a a rekreatív halászattal kapcsolatban, hiszen ez nagyon nagy nyomást jelent a hal állományra nézve. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig a GOEN nevében Ferreira úr. Köszönöm, elnök úr, ez a jelentés elismeri, hogy a közös halászati politika nem veszi figyelembe a legkülső régiók szükségleteit és igényeit. Egy pozitív lépés, de most arra van szükség, hogy legalábbis jogalkotási módosítások következzenek be, hogy korrigáljuk azt, ami, ami nem helyes. A pozei például erről sokat vitáztunk, és kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy fellépjünk azon állandó korlátokkal szemben, amelyeknek ki vannak téve ezen térségek. Modernizálni és meg kell újítani a halászflottát ezekben a térségekben, ehhez pedig messzebbre kell mennünk. Éppen ezért támogatjuk a módosító indítványt, ami pont erre törekszik, és szerintünk ez rendkívül mérsékelt és kiegyensúlyozott. Továbbra is küzdeni fogunk azért, hogy a kizárólagos övezet kibővítését elérjük, tehát a jelenlegi 100-ról 200 tengeri mérföldre szeretnénk ezt a területet bővíteni a kisüzemi halászat szempontjából is fontos a szociális, gazdasági és a környezeti fenntarthatóság. Köszönöm szépen. Godin asszony. A, a, ha, a hajók flotta nagyon sokszor 30-40 évvel, éves már a legkülsőbb régiókban. Ez azt jelenti, hogy a halászat különösen nehézé válik. Hogyha az Európai Unió a tengeri ügyek és a halászat finanszírozását a tagállamokra van bízza, akkor a kis hajóflottáknak a megújítása nem lesz lehetséges Épp ezért tartom, támogatom a frakcióval az, hogy finanszírozzák ezeket a legkülsőbb régiókat, például Gajánában, ahol a halászat munkahelyek teremtését tenné lehetővé. Ezeket az elfelejtett területeket újra segíteni kellene, hogy fenntartható halászat lehessen. Köszönöm szépen! Most pedig az egy... Köszönöm szépen, elnök úr. Kanári szigetek állampolgárként nyilván megelégedésemre szolgál, hogy beszélünk most erről a jelentésről. Mi egy olyan eszközről, egy olyan eszközt kérünk, amely a halászattal foglalkozik, a pozei halászat, és szeretnénk jobban kiaknázni a lehetőségeket ezen a területen. Ösztönzőkre van szükségünk annak érdekében, hogy a, a fiatalokat is vonzuk ebbe az ágazatba, és figyelembe kell venni persze a legkülső régiek sajátosságait, de van valami, amit hiányolunk, az, hogy lehetővé tegyük azt, hogy szigorú körülmények között és a fenntartható halászat céljaival összhangban lehetővé tegyük a kisüzemi halászflotta modernizálását. Nem igaz az, amit állítanak, nem azt akarjuk, hogy több legyen a halászat, hanem azt akarjuk, hogy a legkülső régiók halászai halászhassanak ott, ahol mások is halásznak, akik egyébként kizsákmányolják a tengereket. Tehát nem a száz mérföldet akarjuk a helyi flotta számára védeni, hát hogyan mennének oda a több mint húsz éve elavult hajókkal a minimális biztonsági, higiéniai feltételek nélkül. A biztosító társaságok, vállalatok sem kezeskednek ezért hajókért. Tehát nem akarjuk megnyitni a teret, hogy több legyen a halászhajó, hanem egész egyszerűen esetében a korlátok között a kisüzemi hajóflotta számára akarjuk lehetővé tenni, hogy dolgozzanak ebben a térségben. Én azt javaslom, hogy olvassák el ezt a módosítót, hagyjanak fel a demagógiával, és ne használják fel ezeket a szervezeteket azért, hogy szembeszegüljenek a térség halászaival, olvassák el ezt a módosítót, és akkor meggyőződhetnek arról, hogy amit állítanak, az nem felel meg a valóságnak. Köszönöm szépen. Akkor most Izabel Tomá a viszonelezárásaként. Köszönöm szépen, elnök úr. El, biztos úr, kedves kollégák, válságot élünk el a világon, a halászati jogok, különösen távoli vidékeken az európai értékek vannak vészben, veszélyben a legkülsőbb régiók a földrajzi eh, távolságukért szenvednek, az idevágott cikket nem alkalmazzák, ugyanis itt kis halászat folyik, kiskereskedelmi halászat, és hogyha megtiltjuk a munkáját ezeknek a halászoknak, vagy pedig túlzott feltételeket számítunk számukra, akkor ez lehetetlenül teszi az életüket. Mi támogatjuk a fenntartható fejlődést, de e, szolidaritást kell kifejeznünk e, ezen halászok e, esetében is. Köszönöm szépen. Most akkor a spontán hozzászólások. Werner Kun az első hozzászóló. Elnök úr, biztos úr, csak támogatni tudom, amit az előttem szólók elmondtak. Az összes vitában független attól, hogy milyen szakterületről legyen szó, ha halászatról beszélünk, akkor mindig a kisüzemi halászat számára kérünk támogatást, itt pedig egy olyan, halász, olyan területről van szó, hogy tényleg különösebb felhajtás nélkül aktív szerepet vállalhatunk a az MFF-en keresztül lehetővé, lehetséges az, hogy fellépjünk itt, lehetővé tegyük a hajóflotta modernizálását, de itt általában kis, gyakran motor nélkül működő hajókról van szó akik ott halásznak, nem arról van szó, hogy ott akarnak halászni, ahol, jobb, ahol több, nagyobb a halálnomány. Említették Guayana, Reunion szigetek, olyan térségek, ahol gyakorlatilag nem jelent a halászat versenytorzítást az európai halászattal szemben. Tehát, hogy ebből óriási problémákat kreáljunk, ez érthetetlen számomra. Azt szerepel a módosítóban, hogy a bizottságnak meg kell győződnie arról, hogy milyen finanszírozási lehetőségek nyílnak az ilyen új hajók építése vagy modernizálása céljából. Itt nemzeti eszközöket vessenek be, nem csak európai eszközöket. Ezzel kapcsolatban csak azt mondhatom, hogyha egy üzenetet akarunk Európában a kis gazdaság, a kisüzemi vállalatok felé, akkor igen, kellene szavazunk erre a módosítóra. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló López Aligar úr. Elnök úr, azért eh, szeretnék felszólalni, mert eh, támogatni kívánom eh, Ulrike Roduszt kollégánk munkáját, de Kanári szigetekről származom, egy legkülső régióból. Ezek azok a régiók, amelyeket az Európai Unió elsődleges jogában a 349-es cikkben külön megemlítünk, és így lehetővé tesszük a sajátos mentességeket az elsődleges jogban és a származékos jogban is. És ennek pontosan az a célja, hogy a hagyományos kisüzemi Kanári-szigeteki halászatot védjünk. védjük a bizottság sajátos konkrét támogatást kell, hogy nyújtson egy elavult hajóflotta számára, ahol a higiéniai, biztonsági körülmények sem biztosítottak, és a környezeti feltételek sem érvényesülnek, hiszen az üzemanyagok szennyezőek. Tehát egy olyan halászatra van szükség, amely nem fogja növelni a halászati kapacitást, és a fajok kizsákmányolását sem fogja előidézni, hanem itt nagy szenvedéllyel, elhivatottsággal dolgozó halászokról van szó, akik javítani szeretnék Európát egy olyan, olyan térségekben, ahol erre leginkább szükség van, a legtávolabbi, a legtávolabb eső régiókban. Köszönöm szépen. Otis Marias úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A legkülső régiók figyelni kell a parlamentnek és az Európai Uniónak. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a földközi tengeri régiót is megvizsgáljuk. A 349-es cikk foglalkozik a kis szigetekkel, a kis görög szigetekkel, ahol gazdasági problémák vannak, de elsősorban a nagy távolság jelenti a problémát. Tehát a földközi tengerben, elsősorban a görög szigetek számára szükség van rendelkezésekre, egy hatékony irányelvre, segítenünk kell a halászflottákat, és pozitív intézkedéseket kell hozni ezen halászflották részére a közös halászati politika keretében, és az Európai Unió támogatását is kell mutatni. Szeretném a biztos urat, Öttinger urat megkérni, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, Jakovcsics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy fontos jellemzője van a hatékony flotta kezelésnek a legkülsőbb régiókban. Ez a jellemző azt mutatja, hogy észszerűen kell cselekednünk, és ezeket a jellegzetességeket figyelembe kell venni. Most mindegy, hogy Atlanti óceáni vagy Indiai óceáni szigetekről van szó. Ezek a régiák már önmagukban is különbözőek, de teljesen mások, mint bármi más az Európai Unióban. Nyilván beszélhetünk a földközi tengeri szigetekről is, amelyek szintén rendelkeznek sajátosságokkal, de mi, de ők másként élik meg az Európai Uniót, mint mi a szárazföldön. Tehát fogy, fogy a, fontos a halászati politikát, őket is szembevédje figyelembe venni. Köszönöm szépen, Nikola Kaputo az utolsóhoz szóló. Köszönöm, elnök úr. Az az jelentés, amelyről holnap szavazunk, kiemeli, hogy mennyire fontos a távoli régiók flottáinak a megújítása, különösképpen a biztonság szempontjából. Nagyon sokan lehetetlen célt próbálnak elérni, hogy a halászok a hajóikat biztonságossá tegyék. Kellenek olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik az állami támogatást is, az európai támogatáson kívül, azért, hogy a hagyományos halászati tevékenységek fennmaradhassanak. Nem csak a hajók biztonságáról van egyébként szó, hanem a környezetvédelmi ható, a környezetvédelemről, a környezetvédelem hatékonyságáról és az illegális halászattal szembeni küzdelemről. Olyan eszközök kellenek, amelyek segítségével az éghajlatváltozás negatív hatásait ellensúlyozni lehet mert az éghajlatváltozás kihat a hajók állapotára is. fentartható és a környezetet védő halászati tevékenységre van szükség. Ezekben a régiókban, a legkülső régiókban a halászatot nem lehet hátrányos helyzetbe hozni. Köszönöm szépen! Ezzel a spontán hozzászólásokat lezárjuk, és az eszmecserét is visszaadom. Úrike Rodusznak a szót előadóasszonynak parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Tisztában vagyok azzal, hogy a legkülső régiók egy részében szegénység áll fenn, és ez volt az oka annak, amiért meg akartam birkozni ezzel a jelentéssel. A legkülső régiókban a halászati feltételek nem hasonlíthatóak össze a kontinentális Európában fennálló körülményekkel. Éppen ezért a közös halászati politika és az alap tartalmaz kivételeket ezen térségekre vonatkozóan, tehát figyelembe vesszük az ottani körülményeket. Például a jelentésben egyéb sajátosságokat, illetve javítás irányuló törekvéseket is kidolgoztam. Azzal érvezünk, hogy az új hajók szükségesek, és ahhoz, hogy a távolabbi halállományokhoz is eljussanak, mert a száz mérföldön belüli halállomány már kimerült, illetve nagy a szennyezés. Azt, azt arról értesültem, hogy a peszticidek, a banán ültetvényeken használt peszticidek azok, amelyek szennyezik ezt a térséget. Lehet, hogy ezzel szemben kellene fellépni. Gazdag a halálomány a legkülső régiókban, csak akkor mit teszünk a 2016-os jelentéssel, amely a halászati kapacitás, illetve a halászati lehetőségek közti egyensúlyt eh, nem értékelt a legkülső régiókban. Ennek főleg az volt az oka, hogy a biológiai adatok nem voltak eh, kielégítőek, tehát az adatszolgáltatást, az adatok eh, összegyűjtését javítani kellene. Ez is szerepel a jelentésben. Ugyanakkor az a kérdés is felmerül, hogy az új hajók létesítésének közfinanszírozása mit jelenten ebben a kontextusban. Egy kérdéssel szeretnék ezt lezárni Valószínűleg ez egy költői kérdés. Az aláíró képviselők, akik nem a legkülső régiókból származnak, az ő régióikban dolgozó halászoknak meg tudnánk e indokolni azt, hogy a távoli térségekben azt követelik, hogy közfinanszírozást nyújtsunk az új hajók létesítése számára, de nem a saját régióban élő halászok számára. Így azt hiszem, hogy megnyitjuk Pandora szelencét, és aztán persze más uniós halászok is joggal követelnek majd új forrásokat a hajók építéséhez, hiszen náluk is vannak 30-40 éves hajók, és nagyon örülnének annak, hogyha közpénzeket kapnának. Ez az az ok, amely miatt holnap nem elszavazok erre a módosítóra. Köszönöm. Köszönöm szépen.